Uh, uh, Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy kicsit késésben vagyunk. Tehát a 15-ös napirendi pont a 3-as szakasz a költségvetés tervezetben. Tehát ez a 2021-es költségvetés, és ennek a jelentés tevője Nikos Androlakis. Üdvözöljük! Ez az első lépés a 2021-es évköltségvetési folyamatába, és a parlament pedig a következő évi költségvetés fő irányvonalról szeretne beszélni, és a bizottság pedig júniusban fog határozni. A Költségvetési Szakbizottság úgy döntött, hogy a parlamentben megváltoztatja a költségvetési folyamatot, és így most mindenkinek lehetősége van, hogy először hozzászóljon. És a költségvetési trilógus az FET első reakciója, amikor a költségvetés tervezet megszületik. 2021 egy különleges év lesz költségvetési szempontból, hiszen az első év, amikor egy új, több éves pénzügyi keret jön létre. És itt a jövő év elején születünk majd, születik meg a nemzetközi együttműködési eszköz, az ICI, és a tárgyalások ezekről az eszközökről még zajlanak, és valószínűleg az év második feléig is kiterjednek. Reméljük, hogy ez jövő év elején már működésképes lesz. De még azért vannak bizonytalanságok, hogyha belenézünk a az általános többéves pénzügyi keretbe. Megpróbálunk a tanácssal megalapodásra jutni az MFF-ről. Holnap reggel derül ki, hogy a tárgyalások sikeresek voltak-e. A parlament szempontjából nagyon fontos, hogy az MFF-ről minél hamarabb sikerüljön megállapodni, és éppen ezért a végrehajtás tekintetében is nagyon fontos az. Éppen ezért különféle kontingencia terveket is kidolgoztak, hogy ne legyenek a következő évben költségvetési foghéjak. És most szeretném átadni a szót, hogy bemutassa jelentős tervezetét. Nikos Androlakis, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy az AFET szakbizottságnak bemutathatom a tervezetet. Arról van szó, hogy a 2021-es költségvetési tervezetnek milyen fő irányvonalai vannak. Ez az első alkalom, hogy megkérnek, hogy véleményt adjunk be erről, és nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy megfogalmazunk a prioritásainkat. 2021 lesz az első olyan év, amikor végre kell hajtani az új többéves pénzügyi keretet, de új architektúrát is kap ez, a külpolitika területén, hiszen a külpolitikában arról van szó, hogy a saját tervünket is bemutassuk. Éppen ezért az Európai Bizottságot arra kértem, hogy eh, már minél korábban szóljon bele, hiszen eh, minden harmadik ország, amely különleges támogatásra kap, idén kapjon egy külön költségvetési sort. És így eh, tényleg élhetünk felügyeleti szerepünkkel. Szerintem nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamentben egy nagyon ambiciózus költségvetés legyen, hogy az Európai Uniónak megjelenek azok a lehetőségei, hogy reagálni tudjon a külpolitikai kihívásokra. Itt a vágyott stratégiai autonómiáról van szó, hiszen a Nyugat-Balkán ország és a keleti és déli szomszédság országai esetében is szükségünk van bővített forrásokra hiszen az emberi jogok támogatása az egész világon nagyon fontos külpolitikai prioritás az Európai Uniónak. És az emberi jogi, akik védik az emberi jogokat, őket is támogatni kell. És a költségvetési tervezetekben ezek még nem szerepeltek. Ami pedig az előcsatlakozási segítségre vonatkozik, a támogatás mértéke függjön attól, hogy mennyire tartják be a tagjelölt országok a kritériumokat, tehát a demokrácia, jogállamiság, jó szomszédi kapcsolatok. Éppen ezért Törökország számára is előirányoztunk forrásokat emberi jogi szervezetek számára, és olyan szervezetek számára, amelyek az európai értékek képviselik. Röviden vázolnám most azokat a finanszírozási eszközöket, amelyek a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkoznak. Ezeket az eszközöket erősíteni kell, hogy eredményeket is fel tudjunk mutatni. Hiszen itt a módosítók határideje holnap 11-kor lejár, és kíváncsi vagyok a megjegyzéseikre, és biztos vagyok benne, hogy a kollégákkal együtt nagyon jó véleményt tudunk majd elkészíteni a Költségvetési Bizottságnak. Köszönöm szépen! Most itt az ideje, hogy az árnyék előadók is szót kapjanak. Köszönöm szépen. És kedves kollégák, köszönöm a kiváló munkájukat, a véleménytervezethez nyújtott munkájukat. Nagyon jó általános kiinduló pontot jelent, koherens a főbb elképzeléseinkkel, Hogyha belegondolunk az elmúlt tíz év védelmi és biztonsági politikájában, akkor ez nagy előrelépés. De szeretnék néhány technikai és földrajzi megjegyzést tenni. Például ki kéne hangsúlyozni a stratégiai prioritásokat, tehát a Nyugat-Balkán, a keleti és a déli szomszédság. És használjuk fel ezt a véleményt arra, hogy még egyszer emlékeztessünk arra, hogy hova tegyék a pénzüket, hogyha van. És általában eddig több szót hallottunk, mint láttunk tetteket. De nagyon fontos például az afrikai kontinenssel folytatott politikánk is. A mai tanácsülésen is szó lesz ilyen dolgokról, és holnap is tárgyalnak róla, hogyha a von der Leyen bizottság minden európai érdekében szeretne fellépni, hogyha ez egy erős geopolitikai bizottság lesz, és nem csak tanulja, hanem beszéli is a hatalom nyelvét, ahogy nemrég hallottuk, a több éves pénzügyi keretnek pedig nagyon el kell térnie azoktól a javaslatoktól, amelyek most a tanács asztalán vannak, hiszen Charles Michel javaslata inkább a nemzeti érdekeket erősítik, és nem az európait. Ezt pedig az Európai Parlament el fogja utasítani, ebben eléggé biztos vagyok. Védeni fogjuk a közös európai költségvetésünket, a közös jövőnkbe történő befektetéseket, és nem támogatjuk a rövid távon nemzeti nacionalizmusokat, egoizmusokat. Éppen ezért megfelelő forrásokra van szükségünk ennek a politikán a végrehajtásához, és véleményem szerint ez a vélemény pedig nagymértékben hozzájárul céljaink megvalósításához. Nem látok egyéb árnyékelőadót, de most akkor a nem látok, de akkor a tagok jelentkeznek Baszeszku képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nincs sok megjegyzésem. Egy megjegyzésem lenne, ez pedig arra vonatkozik, hogy a Törökországnak szánt forrásokat feladjuk. Ez szerintem nem jó ötlet. És én most nem Törökország szószólója vagyok, de néhány szót szólnék. Minnyáján kritizáljuk Törökországot, hogy Észak-Kelet-Szíriába bevonult. És valószínűleg ez az oka annak, hogy a kollégánk azt javasolja, hogy töröljük a Törökországnak szánt összegeket de meg kell érteni, de nem szabad Törökországot elszigetelni, hiszen Ankara 1983-ban a kurdok APP szervezetét terrorista szervezetnek nyilvánította, és ezért avatkozott be. Tehát Törökország a nemzeti érdekekre hivatkozva vonult be Észak-Kelet-Szíriába. Ezt szeretném kiemelni, de a jelentéstevőnek több hatalom van a kezében, de szerintem hiba lenne ezeket a forrásokat megvonni Törökországtól, nem szabad Törökországot elszigetelni. Köszönöm szépen. Nem látok további felszólalási igényt. Tehát akkor visszatérek Androlakis úrhoz, hogy kommentálja az előbb meghallgatott jelentés. Igen, itt nem csak a külpolitikáról van szó, tehát minden, ami jelenleg Szíriában történik, minnyájunkat aggodalommal tölt el. És úgy vélem, hogy ez az egymillió menekült eléggé kemény. Jó, és a nagyhatalmak is jelen vannak. A nagyhatalmak saját érdekeiket képviselik. De szerintem azt is fontos látni, hogy Törökországon belül mi történik. Nézzük meg a jogállamiság helyzetét, vagy az emberi jogok helyzetét Törökországban. Nemrég, az elmúlt napokban például szabadon engedték vállát, és utána ismét letartóztatták, azt vetik a szemére, hogy terrorista, és hogy a pucsban is szerepet vállalt. Tehát ennek nem csak Szíriához van köze, hanem hogy az európai értékek milyen helyzetben vannak. Az én véleményem pedig az, hogy azok az országok, akik előrehaladást tudnak felmutatni a csatlakozás eljárásban, azok az országok, amelyek betartják az európai értékeket, és ezeket pedig a tagjelölteknek be kell tartani. Köszönöm. Baszeszkú úr, ismét? Nem. Csak gratulálok az előadónak. De ez nem jelenti azt, hogy megváltozott volna a véleményem. Köszönöm szépen a vitát. A módosítók határideje holnap 11 óra, tehát február 21-e 11 óra. Akkor most lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és áttérünk a nyugat-balkáni AFET ajánlásokra, a zágrábi csúcs után, amely májusban kerül sorra. Itt a bővítési metodológiáról szeretnénk beszélni az Albánia és Észak-Macedóniával történő tárgyalások felvételére, és a nyugat-balkáni beruházási tervről is szeretnék szólni. Végül, de nem utolsó sorban, az intézmény közi tárgyalások is zajlanak az előcsatlakozási segítség tekintetében. Ez az Európai Unió segítségét jelenti eh, 2021 és 2027 között. Szolasz képviselő az előadó, átadom neki a szót. Köszönöm szépen, jó reggelt, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a vélemény tervezetünket a zágrebi, zágrebi csúcsra. Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy a fő szándékunk az volt, hogy világos politikai üzeneteket fogalmazzunk meg az Európai Parlament részéről. Ez azt jelenti, hogy új lendületet vigyünk a bővítési folyamatba, annak a folytatásába. Az Európai Unió mélyítése és bővítése párhuzamosan kell, hogy bekövetkezzen. A tagállamok belső ügyei nem jelenthetik azt, hogy felfüggesztik a bővítést. A bővítés volt az Európai Unió egyik legsikeresebb külpolitikai eszköze megalakulása után. Hiszen kiterjedt a demokrácia, a béke és a prosperitás területe Európában. A bővítési politika stratégiai beruházást jelent a biztonságba és a prosperitásba. Hiszen ez mindig békét vitt azokba az országokba, ahol korábban háborúk dúltak. És ez az Európai Unió hitelességét is jelenti. Úgy gondolom, hogy rossz döntés, ha nem kezdjük el Albániával és Észak-Macedóniával a tárgyalásokat. A bővítés ismét az egyik prioritása vált. Éppen ezért olyan döntéseket várunk el a bizottságtól, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával már márciusban az új bizottság úgy tűnik, hogy geopolitikusnak akar tűnni. Mutassák meg ezt a gyakorlatban is. Szerintem a legjobb a közvetlen szomszédságunkban bemutatni ezt. A tervezet olyan elképzeléseket tartalmaz, amelyek a bizottság közleményeiben szerepelnek. Például a nyitó fejezetek klaszterekben vannak, és itt olyan politikai területek vannak, amelyek a reformok minőségét célozzák meg. Ennek pedig eredményekkel járni a tagjelölt országokban, és különféle fejezetekről pedig párhuzamosan tárgyalásokat kell tartani. Itt sokkal összehangoltabb csatlakozási küszöbökre van szükség. Ezen kívül mérni kell a haladás sikerét, és minden országot a saját érdeme szerint kell megítélni. Nagyon fontos az, hogy a új metodológia könnyebb legyen. De csak is akkor, hogyha az országokat szeretnénk bevenni. Az Európai Parlamentet is erősebben be kell vonni a bővítésű folyamatba. Az Európai Parlament megemlítésen kívül hagyása nem volt túl bátorító. Az Európai Parlament támogatja a nyugat-balkáni demokratikus reformokat. Éves jelentéseket írunk, és minden egyes tagjelölt országról, de nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban a nyugat-balkáni országok polgárai is képviselve legyenek. Éppen ezért a tervezett néhány új javaslatot is tartalmaz, mint például minősített többséget egy fejezet megnyitásánál, illetve lezárásánál, illetve a felfüggesztés folyamatnál. Én a zágrábi csúcstól szubstanciát várok, hogy fenntartható beruházási tervek is elfogadásra kerüljenek a Nyugat-Balkán térségében. Reméljük, hogy a bővítési folyamat továbbra is prioritás marad. Itt viszonylag csekély javaslat van, abban a tekintetben, hogy kibővítsük a tartalmát, és várom az árnyék előadók hozzászólásait. Köszönöm szépen Petula úrnak. Ki szeretne hozzászólni? Kátrisz asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Kákinga, gratulálni szeretnék Picula úrnak ehhez a kiváló szöveghez. Azt hiszem, hogy minden benne van, ami szükséges. Egyetértek azzal, hogy egyértelmű politikai üzenetet kell küldeni közös csatlakozás párti megközelítésünk van a Nyugat-Balkán felé, és az Európai Unió hitelessége forró kockán ebben a témában. Teljesen egyetértek néhány olyan bekezdéssel is, amelyek nem tartoznak a mainstream megfontolásokhoz, de mégis fontosnak tartom, hogy ezeket említsük, mint például a regionális együttműködés a nyugat-balkáni országok között, főleg a telekommunikáció terén, távközlés terén és infrastruktúra terén, fejlesztés, a többi terén. Természetesen lesznek módosító javaslatok részünkről, az én részemről és a kollégák részéről, de azt hiszem, hogy a cél az, hogy erősítsük a szöveget, még erősebben abban az irányban, amit Picula úr is említett. Én szerintem a minősített többségről szóló szavazás ról beszélnünk kell majd eh, az árnyékjelentéstevő ülésen, erre ki fogunk térni. Van két kérdésem, lehet, hogy nekem ez nem teljesen világos, lehet, hogy ön ezt meg tudja tenni, hogy eh, világosá teszi. A jelentés A eh, pontjában beszél arról, hogy az Európai Unió belső reformját és a bővítést párhuzamosan kell eh, mm, egymással párhuzamosan kell kezelni, illetve az F pontra szeretnék még kiért kitérni, hogyha erről tudna még néhány szót szólni. Az jó lenne. Köszönöm szépen. A Rinyó képviselőnek is megadom a szót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Picola úrnak a munkáját az előkészítésben és nagyon pozitív eh, ajánlásról számolhatunk be a nyugat-balkáni eh, anyag előkészítése terén. Egy új metodológia alakult ki, vagy új metodológiát dolgoztak ki, és azt gondolom, hogy ennek az a feladata, hogy minden fenntartást megszüntessen. Az európai bővítéstnek lendületet kell adni, új dinamizmus kell hozni, és nem komplikálni a bővítési folyamatot. Csak így tudunk a nyugat-balkáni országok európai aspirációinak megfelelni. Én teljesen Támogatom azt, hogy azonnal kezdjük meg Észak-Macedóniával és Albániával a bővítési tárgyalásokat, Koszovónak pedig vízumliberalizációt adjunk, hiszen ez egy kiváló előkészítés a csatlakozási folyamatra. A frakcióm nyugat-balkáni bővítési politikájának megfelelően fogok benyújtani módosító javaslatot. Az Európai Unió reformja kéz a kézben kell, hogy járjon a bővítési politikával, ahogy ezt az én frakcióm is gondolja, és ahogy ezt Picula úr aláhúzza a jelentésében. Fotiga asszony következik az LKR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék gratulálni eh, Picula úrnak, hiszen eh, kiváló jelentés tervezetet készített. Ez egy nagyon jó eh, kiinduló pont az árnyék jelentéstevői egyeztetésekhez, és ezen tárgyalásokra sok sikert kívánok a kollégáknak. Még akkor is, hogyha eltérő véleményem van néhány kérdéssel kapcsolatban, én mindenképpen látom azt, hogy rendkívül pozitív összességében ennek a jelentésnek a kicsengése. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy volt itt egy pessimista időszak, az előző ö, törvényhozási ciklusban a bővítéssel kapcsolatban, főleg a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban, de más régiókkal kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy ez nagyon rossz jel a partnereinknek, és nagyon örülök annak, hogy sikerül ezeket leküzdeni, ezeket a negatív jelzéseket és az Európai Bizottság konstruktív, pozitív javaslatokkal lép fel a bővítés témájában. Különösen fontos volt ez Észak-Macedónia és Albánia szempontjából. Mindkét ország nagyon nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az európai bővítési kritériumoknak megfeleljenek. és Észak-Macedónia politikai vezetése hatalmas politikai kockázatokat is vállal eh, ezzel a politikájával. Nagyon örülök annak, hogy eh, mégis jóra fordult itt a dolog, és eh, ezt a jelentést mindenképpen mm, pozitívnak értékelem. A minősített többségi szavazás nálunk azonban egy red line a mi frakciónkban, úgyhogy ezt egy kicsit kockázatosnak tartom belevenni a jelentésbe. Köszönöm szépen. Igen, még egyszer Kicsú úr szeretne valamit hozzátenni. Igen. Megállapodhatunk-e a jelentéstevővel eh, abban, hogy több időnk legyen a eh, módosítások benyújtására, március 2-ig el lehetne -e ezt eh, halasztani, ezt a határidőt, jövő hét zöld hét, türkisz hét, a mi érdekünk is az, hogy egy stabil szöveg legyen. Ha jól látom, Picula úr elfogadja ezt a javaslatot. Március 2 legyen ez? Jó. Március 2-11 óra. Bázeszkú képviselő szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm. Csak néhány megjegyzésem van. Először is, ami az integrációs folyamatot illeti, mindannyian tudjuk, hogy ez felgyorsult a tárgyalások során. Az egyik célkitűzés a gazdaság privatizációja, annak érdekében, hogy a verseny alapú piacgazdaság kiépüljön egy adott országban. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a mi tapasztalatunkat, beszéltünk Románia, Bulgáriáról, Lengyelországról, Csehköztársaságról, a privatizációs folyamat akkor kellene, hogy lefolyjon, mikor már stabil igazga, igazságszolgáltatási rendszere van az országnak, mert különben a korrupció a privatizáció során elterjed, és utána majd nyilván azt fogjuk kérni tőlük, hogy a korrupció ellen ha, ö, ö, küzdjenek, de mi ö, helyeztük őket nyomás alá, hogy túl gyorsan privatizáljanak, ami miatt aztán elterjed a korrupció. Most egyelőre én csak Románia tapasztalata alapján beszélnék. Ami a menekült kérdést illeti, azt kérjük, ez egy fantasztikus ajánlás ezeknek az országoknak, hogy működjenek együtt a frontex -el. Szerintem bármilyen frontex való együttműködés kevesebb hatással lesz, mint amit itt várunk hogyha most elméleti szinten beszélünk erről, ami a valóságot illeti, az illegális bevándorlás ellen küzdeni kell úgy, hogy meghozzuk a szükséges intézkedéseket a migrációs útvonalak mentén. Tárgyalnunk kell az, a visszafogadási egyezményekről a kibocsátó országokkal, a tranzitországokat országoktól azt kell kérni, hogy működjenek együtt a kormányokkal, annak érdekében, hogy semlegesítsék, vagy küzdjenek a szervezet bűnözés ellen, amelyek, amely egyébként meg stimulálja a migrációt, és megállítsuk a, a migráció, migrációt a, a határon. Most azt ajánlani neki, hogy működjenek együtt a frontex ez nem egy komoly megközelítés, mert a tapasztalataink alapján a Frontex az illegális migrációt nem tudja megállítani. Végül pedig a agyelszívást illetően mit tehetünk? Ez az Európai Unióban már a kezdetektől fogva megfigyelhető volt. 16 ezer illetve 20 ezer mérnököt veszített el például eh, Románia, eh, illetve 15 ezer orvost. Mit javasolhatunk, mit ajánlhatunk? Ezek az én megfigyeléseim, megjegyzéseim valószínűleg be fogok nyújtani módosító javaslatokat, megpróbálva megoldást kínálni ezekre a problémákra. Köszönöm szépen! zöldek árnyék jelentéstevője is itt van, Fiora Camontebadel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ilyen előre haladott órán is megkapom a lehetőséget, hogy hozzá szóljak. Belgrádban voltam, tegnap érkeztem vissza, nagy az, nagyok az elvárások a csúcs találkozóval kapcsolatban, és sokan beszélnek. A legutóbbi csúcs találkozó elszalasztott lehetőségeiről, és ezzel tulajdonképpen az Európai eh, Parlament eh, nagyon fontos szerepet játszik, és sokat várnak tőle. Eh, azt gondolom, hogy mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy milyen nagy nyomás van a Balkánon, főleg a kínai beruházások miatt, főleg Szerbián. Teljesen világos, hogy a gazdaságban, a közférában egyértelmű a nyomás. Nehéz helyzetben vagyunk, mivel nem tudjuk ugyanazokat a feltételeket biztosítani, mint a kínai cégek vagy a kínai állam, ez sok embert aggaszt, sok embert foglalkoztat, nem csak a kritikusabb vagy ellenzéki erőket, hanem a kormányban is hallottam ilyen hangokat. Azt gondolom, hogy egyértelműbb fellépésre van szükség az Európai Unió és az Európai Bizottság részéről. Komolyan végig kell ezt gondolni. Ami a metodológiát illeti általánosságban, azt gondolom, hogy ezt elég pozitívan erre, erre, erre pozitívan tekintenek, ez, ehhez reményt fűznek sokan, de még mindig itt van ez a homályos azzal kapcsolatban, hogy mi van a beruházási tervel, a nyugat-balkáni beruházási tervel, főleg a klímaváltozás, a méltányos átállás alappal kapcsolatban, hogyha itt ambiciózusak lehetnénk, az jó lenne. A klímaváltozással, a szén kivezetésével kapcsolatban ambiciózusnak kell lenni, és vonzó ajánlatot kell tennünk arra, hogy hogyan lehet ezt a, ezeket a problémákat áthidalni. A régió hajlandó velünk együttműködni, de az európai zöld megállapodás még mindig sok kérdőjelet vett, vett fel, kérdést vett fel. A mi feladatunk, hogy megmagyarázzuk pontosabban, hogy mit akarunk, mit várunk el eh, a beruházások, az új technológia, a kutatás eh, útján, és a méltányos átállás eh, az energia területén, ez is nagyon fontos. A légszennyezés nagyon rossz számokat mutat Nyugat-Balkánon, ezt is meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk javítani. Állami segítségnyújtás, egészségi állapot, környezetvédelmi hatás, környezeti hatás, ökológia, minden szempontból felmerül ez hogyha a légszennyezéssel nem foglalkozunk, akkor ez eh, az egész régió számára, eh, és nem csak a régió számára, hanem a szomszédos országok, Szlovénia, Horvátország, Románia számára is súlyos probléma marad. Nagyon fontos, és mindenképpen érdekünkben áll, hogy eh, ambiciózusabbak legyünk a helyzet javítását illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen von Kramon Taubádel asszonynak. Alan Jones van itt vendégünk, úgyhogy neki is megadom az szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, üdvözöljük ezt a jelentést, ez világos, átfogó, érthető jelentés tervezet, és nagyon fontos eleme lehet ez a bővítési folyamatnak. Három úton indulunk el. A felülvizsgált bővítési metodológia, azt láthatják, hogy ezt elfogadtuk. Az Észak-Macedóniával és Albániával elkezdődő tárgyalásokat illetően március elejére várunk új híreket, illetve az Ágregibi csúcs találkozó inputjaként javaslatok merültek fel a gazdasági fejlesztési témákat illetően. A felülvizsgált metodológia az egész bővítési stratégiát, bővítési folyamatot szeretné javítani, eh, hitelesség, előreláthatóság, a dinamikus tétel és a politikai irányítás. Ezen a négy pilléren alapszik eh, ez a metodológia, és alapvető kulcsfontosságú reformelvárások is vannak a demokratikus intézmények működése szempontjából. Itt nagyon fontos, hogy az Európai Parlament ilyen fontos szerepet játszik, a március végén a Zágrábi csúcs találkozó előkészítéseként egy, egy nyilatkozattal állunk majd elő, megnézzük a szociogazdasági integrációt, a beruházásokat, a konnektivitást hogyan lehet kihasználni, a zöld gazdaság, a zöld megállapodás előnyeit. Ez ambiciózus lesz mindenképpen, és az Európai Bizottság várja az önök támogatását. Az árnyék, a, a, a jelentés tervezetben azt gondolom, hogy számos ezzel kapcsolatos fontos, érdekes megjegyzés van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az EKS és itt van Cáfenet asszony, a nyugat-balkáni osztály vezetője, ez így van? Akkor tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi is eh, támogatjuk ezt a kezdeményezést, ezt a jelentést, eh, és ennek eh, érdemi részét is, ahogy az Európai Bizottsági kollégám említette, mi is hozzájárultunk a felülvizsgált vagy az aktuális metodológiához, és igyekszünk hogy Albánia és Észak-Macedóniával kapcsolatos jelentésekhez hozzájáruljunk. Az Ágrábi csúcs találkozó előkészítésére még van kb. két hónapunk, ezt sikerre kell vinni. A beruházási tervel és a bővítéssel kapcsolatban a politikai szándékunkra, a politikai szerepvállalásra is koncentrálnunk kell ebben a régióban. Az Európai Tanács elnöke az informális vezetői konferenciát is összehívott, Albánia donor konferenciát, biztonsági konferenciát. Nagyon fontos üzenetek vannak a zágrábai előkészítés folyamatában, és a jelentéstevő és a delegációk vezetőinek szerepét is kiemelném, akik a nyugat-balkáni partnereinkkel szoros kapcsolatokat ápolnak. Fontos üzenet hangzott el az a kapcsolatban, hogy hogyan működünk együtt a szélesebb kontextusban migráció, klímaváltozás, biztonságpolitika témájában a nyugat-balkáni partnereinkkel szorosabb hozzá hozzáigazodást, az Európai Unióhoz igazodást várunk a csatlakozási folyamat során és azt várjuk, hogy, a, nyug- hogy a, a régió külpolitikában is egyre közelebb kerül hozzánk. Mi támogatjuk a holisztikus megközelítést a, a, a kapcsolatban, és biztosítani kell, hogy az ügynökségeinket támogassák ezeket az országokat, Hogyha megnézzük a Frontex eh, jelenlétét eh, Albániában, eh, azt látjuk, hogy itt sikerült előrelépést elérni. Köszönöm. Thank you. Thank you for your comments. Um, let me come back. Köszönöm szépen a hozzászólást. Visszatérnék Picola úrhoz. Szeretne válaszolni a kérdésekre, illetve kérem, hogy tegye meg az utolsó megjegyzését is. Köszönöm szépen mindkettőt, megkísérlem. Szeretnék összetett mondani az összes kollégának az elképzeléseikért kért ötleteikért, kérdéseikért. Nagyon értékesek ezek a számomra, és figyelembe is fogom őket venni, hiszen vannak olyan pontok, amelyek az elkövetkezendő viták tárgyát képezik majd, amelyeket én nagyon várok. Próbálok válaszolni a kollégáim kérdéseire is. Kim kolléga. Nagyon fontos valóban a pontos megfogalmazás. Nem kéne azonban, hogy ez dilema legyen. Szükség van itt megújulásra, ugyanakkor kiterjesztésre is. Szerintem az egyik nem zárja ki a másikat. Ezen felül azt gondolom, hogy az Európai Unió próbál igazodni az állampolgárok elvárásához, ezt láthatjuk az új intézmények példáján is. Az Európa jövőjéről szóló konferencia is ezt célozza az elkövetkezendő két évben, és a cél itt az, hogy kigazítsuk az, az intézményeinket, és a programjainkat, illetve mindazt, amit az Unió nevében tenni akarunk az elkövetkezendő mandátum során, mégpedig úgy, hogy az állampolgárok szükségleteit elégítsük ki. Ezt nagyon alaposan el kell végeznünk ezt a munkát. Másrésztről vannak nagyon bátorító hírek egyes tagállamoktól. Amit Jean-Claude Juncker mondott, az igaz, hiszen Várunk a márciusi tanácsra, azzal kapcsolatban, amit múlt októberben történt, legyen ez helyes vagy sem. És hát mindig vannak stratégiai meglepetések, hogyha jövőre gondolunk, úgyhogy ez nem egyszerű dolog, de bátoran, bátor módon kell gondolkoznunk, és a bővítést támogatnunk kell, hiszen alapvető, hiszen ez alapvető az Európai Unió 21. századi szerepe szempontjából, és teljes mértékben egyetértek bizonyos kollégákkal, akik nagyon helyesen informáltak minket arról, hogy az Európai Unió a nyugat-balkáni területen nagyon hatékony versenytársakkal kell, hogy megküzdjön. Először is a cél az, hogy megvédjük alapértékeinket, aztán persze hatékonyabbnak kell lennünk, jobb közigazgatást kell biztosítani, és segíteni kell a nyugat-balkáni partnereinket a rossz megatrendekkel szembeni fellépésben. Mit értek ez alatt? Mindannyian tudjuk, és Beszeszkó kollégától is elhangzott, hogy csökken a népesség a nyugat-balkáni régióban, aztán nagyon magas a, a munkanélküliség, rosszak az állami intézmények, van korrupció, szervezett bűnözés. Egyetértek, hogy az egyik legnagyobb probléma, amelyen meg kell küzdenünk, az a öm, környezet rombolása. Persze próbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni ezen problémákkal szemben, és próbáljuk az Európai Parlament szerepét megerősíteni és a hangját hallatni az eljárásban, hiszen ez egy alapkérdése az Európai Unió jövőjének. Én nagyon várom az elkövetkezendő megbeszéléseket az árnyék előadai üléseken. Köszönöm szépen! Emlékeztetnék, hogy március 2 óra a módosítások beadásának határideje. Most pár perces szünetet kell tartanunk, Meg kell várnunk Ausztrevicius előadót, hogy el tudjuk kezdeni a következő napi rendi pontunkat. Uh, uh, uh, Kedves kollégák, 10-20-ig kellene várnunk a rend szerint, de látom, hogy mindenki itt van, úgyhogy kicsit hamarabb elkezdhetjük ezt a pontot. Ajánlás a tanácsnak, a bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a keleti partnerségről a 2020. júniusi csúcs találkozót megelőző időszakban. Az EU szempontjából a keleti partnerség jövőjéről szóló csúcs félmélyezi ezt az évet, ez Brüsszelben kerül megszervezésre júniusban. Előtte az EP elfogadja a tanácsnak, a bizottságnak és a főképviselőnek, Mr. Borrellnek kiadott ajánlásokat. Az ajánlások előkészítése során egy gyümölcsöző meghallgatást tartottunk januárban. Várom az önök véleményét a témával kapcsolatban, és meg is adom a szót az előadónknak, Petras Austreviciusnak a Rinyúból. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, hölgyem és uraim! Hadd hívjam fel a figyelmüket az EP ajánlásaira a tanácsnak, a bizottságnak és az Unió külügyi és biztonság politikai főképviselőjének a keleti partnerségről a 2020. június túls találkozott megelező időszakban. Nem túlzás, hogy azt mondjuk, hogy a keleti partnerségi kezdeményezés, amely 2009-ben indult, hatalmas siker volt, a keleti partnerségi országokban. Először is azért volt a siker, mert a keleti partnerség politikai mobilizációt eredményezett. Másodszorban motivációt szolgáltatott átfogó reformok bevezetésére. Harmadsorban áttörést eredményezett a geopolitikai önmeghatározásban. Az eredmények és kihívások értékelése során le kell fektetnünk a jövőbeli együttműködés alapelveit, mivel az EU-nak nem szabad elfordulnia a keleti szomszédaitól, a velük való együttműködéstől. Egy végrehajtási társadalási egyezmény aláírásával szabadkereskedelmi átfogó egyezmény aláírásával, Ukrajnával, Grúziával és Moldovával szorosra fonta az EU az együttműködési szálakat. Megnövekedett a politikai együttműködés és a gazdasági együttműködés, illetve erősödtek a kereskedelmi kapcsolatok, Így a hat-keleti partnerségi ország a legnagyobb kereskedelmi partnerei váltak az EU-nak. Ez egy hatalmas eredmény. Figyelembe véve a gazdasági mélypontokat ezekben az országokban, illetve a kíves jelentő körülményeket, nehéz helyzeteket, amelyeken át kellett, amelyekkel szembe kellett nézniük ezeknek az országoknak. Összefoglalva hadd mondjam el, hogy egyre nagyobb a gazdasági összeköttetés és a gazdasági függőség. Az EU átalakító ereje hatalmas hatással járt a keleti partnerség országainak reformprogramjaira, erősítve a jogi harmonizációt és karcsúsítva vagy körvonalazva a szektorális reformokat. A földgáz és olaj szektorban hatalmas reform jött léte Ukrajnában, és Ukrajna végrehajtotta ezt az átfogó reformot az EU-s szakértelem segítségével. A naftogáz a fő állami cég Ukrajnában ezen a területen a legnagyobb adófizetővé vált, és a legnagyobb osztalék fizetővé vált az országban. Tudjuk, hogy van korrupció, politikai ö, botrányok, és ezt a Naftogáznál is láttuk, azonban ez a vállalat a legnagyobb sikertörténet lett az országban. Az EU és a keleti partnerségi országok kapcsolataiban a következő évtizedekben, a következő évtizedben erőfeszítésekre és újdonságokra van szükség. Először is az együttműködésünk politikai ala, a, a politikai elvek, alapjogok, a politikai politikák végrehajtása alapján kell, hogy megvalósuljon. Nem fogjuk feladni ugyanis a saját elveinket, csak is a gazdasági nyereség érdekében. Másodszorban az EU-nak kartustania kell az állami kapacitás növelésre nyújtott támogatását, és megfelelően kezelni kell a biztonsági aggályokat és a hibrid fenyegetéseket a keleti partnereit partnereinknél. Aztán a keleti partnerségi országokat megkülönböztetett módon kell kezelni. Több felelősséget kell vállalni a keleti partnerségi politika irányában. Hadd legyek optimista, nem a less for less elvet fogjuk használni a keleti partnerség esetén, hanem a következő évtizedben csak megerősítjük ezt az együttműködést. Az ajánlás tervezet elkészítésekor több részben fogalmaztuk meg az ajánlásunkat, remélem, hogy a struktúra világos és jól érthető. Az első rész a strukturális dialógusra, az államépítésre és a demokratikus elszámoltathatóságra vonatkozik, és megfogalmazok, hogy további erőfeszítéseket várunk a jogi harmonizációban, és pár újdonságot is megfogalmazunk a módosításoknak köszönhetően. Új eszközöket használunk, és ezeket az eszközöket kiterjesztjük. Például a twinning gyakorlat. Aztán hangsúlyozzuk a az intézmények és a közigazgatás reformjának fontosságát, ez az államépítés gyakorlatának egyik alapköve. A gazdaság politika területén világossá tesszük, hogy mennyire fontos a szabályozási konvergencia erősítése több szektorban is. Hadd legyek őszinte, hiszek abban, hogy a közös gazdasági tér nagyon fontos a keleti partnerségi országokkal. A gazdasági partnerség az integráció felé mutat, és remélem, hogy fokozatosan meg tudjunk nyitni a belső piacot a partnereink számára, hogy ők is hozzáférhessenek, és hogy a teljes jogú tagjai lehessenek ennek. Tudom, hogy ez nagyon nagy kihívás, de azok az országok, amelyek átfogó gazdasági reformokat vezetnek be a TCFT bevezetésével, el fognak jutni szerintem erre a pontra az idő előre haladtával. Aztán az emberi kapacitás megerősítése. Figyelembe kell vennünk a az elvándorlást és a csökkenést a keleti partnerségi országokban. Egyes országok itt nagyon a kívásokkal néznek szembe, ugyanakkor erősítenünk kell az emberi tőkét ezekben az országokban, és ilyen szempontból nagyon örülnék annak, hogyha európai egyetem jöhetne létre mondjuk a gyönyörű Kiev városában, ez nagyon jó példa lenne arra, hogy a tudományos köreink mennyire elkötelezettek abban, hogy a legjobb európai gyakorlatokat bevezessék Ukrajnában, illetve más keleti partnerségi országokban. Ő ezen felül az a keleti partnerség országok között is erősíteni kell az együttműködést, és egy közös egyetemet megtetni Kievben. Aztán stabilitás és biztonság. Itt további erőfeszítéseket kell kifejtenünk. Hiszen hat országból öt nagyon nagy kívásokkal néz szembe a biztonság terén. Ö, nyitottnak kell lennünk, és megfelelően kell kezelnünk ezeket az aggályokat, amelyek a biztonsági problémákból származnak. Meg kell néznünk, az, az, hogy hogy tudunk egy olyan átfogó ö, stratégiát létrehozni, amely fellép a korrupció, a terrorizmus, a szervezetbűnözés és a dezinformáció ellen is általánosságban. Itt nagyon fontos, hogy segítséget nyújtsunk, hiszen így javítani tudjuk az együttműködést a keleti partnerségi országokkal. Aztán kommunikáció. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk az összes eredményre, amelyet elértünk a keleti partnerség keretén belül. Azt gondoljuk, hogy nagyon erős volt a kezdet, és még van hová fejlődnünk persze. Az eredményeket, a reform eredményeket azonban kommunikálnunk kell a nagy közönség felé, különösen ezekben az országokban, de az EU-s oldalon is, hiszen néha az ilyesmi minket is inspirál arra, hogy kövessük a példájukat, reformáljunk, és növeljük a versenyképességünket nem csak a gazdaság területén, hanem a közigazgatásban, az eh, állami politikákban, illetve a eh, biztonságpolitikai aggályon kezelésében. Összességében, elnök úr, azt gondolom, hogy nagyon jó volt az együttműködés az árnyék előadókkal, nagyon jó munkakörnyezetben tudtunk dolgozni. Nagyon jó, a tervezetet gazdagító módosításokat kaptunk. A határidő talán nem annyira ö, realisztikus, február 27 ez most, és én azt javasolnám, hogy ö, hosszabbítsuk ezt meg keddig tehát miután visszajöttünk a türkisz hétről, utána legyen a határidő, hogy megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani a kollégáknak, és ne legyen olyan stresszes a munka. Nagy örömmel meghallgatom a hozzászólásaikat és javaslataikat, különösen ami az itt jelenlevő árnyékelő előadókat illeti. Köszönöm. Köszönöm szépen, Petrus. Ami a határidő kitolását illeti, ellenőriznünk kell ezt, hiszen lehet, hogy a plenárison való szavazás előtt így nem lesz ö, elég idő. Úgyhogy még ezen elgondolkozunk. Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezeket az érdekes elképzeléseket és javaslatokat. Most pedig megadom a szót az árnyékelőadóknak. Először is Sikorszki úr az EPP-ből. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek abban, hogy a keleti partnerség siker, és büszke vagyok rá, hogy a lengyel soros elnökség után is ilyen hosszú utóélete van. Ténylegesen megkönnyítette a keleti partnerek életét több milliárd euró került elköltésre a határokon átnyúló turista kezdeményezésekre, a KKV-k támogatására, Erasmus Plus-ra, és mindenek felett ezek az országok átalakították a belső ügyeiket is, belügyeiket is, és pedig úgy, hogy hárman közülük megkapták a vízummentességet is az Európai Uniótól. Tehát több millió polgár profitált ebből a kezdeményezésből, és ők pedig nagyon sokat profitáltak a vízummentességtől, és tiszteletben is tartják. Tehát betartják a szabályokat. Egyetértek azzal, hogy egyre többet kell koncentrálnunk egyre kevesebbre. Természetesen van egy különbségtétele a hat között, hiszen eh, van, amelyik közel áll, valamelyik eh, távolabb áll a tagságtól. Tudjuk, hogy milyen politikai realitások vannak az Európai Unióban, és a keleti partnerség nem adhat nekik eh, automatikusan tagságot, de tagjelöltek tagjelöltekké válhatnak, hogyha segítünk nekik a modernizációban. És az a zárná, hogy keressük a további együttműködést a hattal, az energiaellátás alapvető téma, és a következő nagy projekt pedig az adatokra vonatkozzon, és vonjuk be őket a magánélethez való jog elismerésébe, az adatkezelés fontosságába, tehát az egész kibertér szabályzásába. És remélem, hogy továbbra is haladást érnek el, és reméljük, hogy ez a társulás nem az utó, nem a végállomás. Köszönöm szépen! Rónai Sándor, az SND részéről a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr! Az SND jelentéstevője, arra Kovács Attila nem lehet itt, és éppen ezért én szeretném megismételni a mi pozíciónkat. Mindenek előtt egy nagyon átfogó szövegről van szó, és egyetértünk az alap hangjával, és köszönjük Ausztravicius úrnak, az előadónak a kiváló munkát. Az Európai Partnerség létfontosságú az Európai Unió biztonsága tekintetében, és nagyon fontos a biztonság és a keleti partnerségben érintett országok biztonsága tekintetében is. A jelentés elismeri a keleti partnerek reform hajlandóságát. És nagyra tartja azt is, hogy kihangsúlyozza a mélyebb együttműködést az Európai Unió és a keleti partnerség országaival. És, az, és a keleti partnerség országai egymás közötti intenzívebb cseréjét. De nincsenek benne olyan fontos témák, mint a korrupció elleni fellépés, a klímaváltozás elleni harc, a gazdasági fellendülés, a nemek közötti egyenlőség, a civil társadalom támogatása és az erősebb együttműködés a védelmi és biztonságpolitikában. Azonban az SND frakció számára nagyon fontos, hogy további témák is bekerüljenek a jelentésbe. Mi szeretnénk szorgalmazni a keleti szomszédság országait, hogy kerüljenek közelebb az EU-hoz és a NATO-hoz, és pedig a 49-es cikk alapján. És a legfontosabb itt a jogállamiság tiszteletben tartása. A korábbi tapasztalatok alapján Szeretnénk kihangsúlyozni azt is, hogy az Európai Unió és az érintett országoknak fel kell készülniük. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a keleti partnerség nem lehet vita tárgya, olyan vita tárgya, amely a tagállamok közötti eltérő érdekeken alapul. Tehát köszönöm szépen ezt a nagyon jól előkészített jelentést, köszönöm szépen, önök úr! Köszönöm. Markete Gregorova, a Zöldek Árnyék jelentéstevője. Ő kap szót. Köszönöm, előadó úr, az tervezetet az Európai Parlament számára. A keleti partnerség nagyon fontos az Európai Unió számára, és már tíz éves tíz éves áttekintés után vannak olyan változások, amelyeket végre kell hajtani. És szeretném kihangsúlyozni, hogy a holisztikus megközelítésben kell maradnunk. Ez azt jelenti, hogy maradjon nyitva az ajtó minden partnerünk számára, és sokkal intenzívebb megközelítésre van szükségünk. Azonban az intenzív megközelítés nem jelent kétsebességet hiszen nem lehet, hogy bizonyos országokat magára hagyjunk, hiszen ez csak is a keleti szomszédaiknak jó. A makrofinanciális segítség is szükséges. Az Európai Uniótól kapott forrásokat a demokratizáció és reformok céljára kell elkölteni. Ez stabilizálja a szomszédságunkat úgy, hogy betartásra kerülnek az európai normák. A fenntartható és hiteles beruházásokat is szorgalmazni kell, támogatni kell, főleg hosszú távú kötelezettségvállalásokkal. A gazdasági stabilizáció is fontos, de talán még fontosabb a demokratikus stabilizáció. Fontos az, hogy a nyitottság ezen a téren növelheti az együttműködési készséget a hasonlóan gondolkozók között, és csökkentheti a többi globális szereplőtől ér, jöhet, tehát ideérhető hatásokat, és erősíti őket a, az álhírek és a propaganda ellen is. Nagyon fontos, hogy elismerjük az átfogó reformokat, nagyon fontos, hogy a jövőbe li tagjelölteket a saját érdemeik alapján ítéljük meg. A jelen megállapodások betartása az első lépés az integrációs folyamatban. Szeretném azt is kijelenteni, hogy várjuk már az árnyék előadókkal és az előadóval való együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR részéről Anna Fotiga, a jelentéstevő, ő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Petras Austraviciusnak a kiváló munkáért. Igazából csak azt ragadhatom meg, amit a kollégák mondtak. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon ambiciózus projektről van szó, fontos folytatni, sőt erősíteni is. Most nem fog mindent megismételni, amit az előttem szólók mondtak. Éppen ezért engedjék meg, hogy a saját érdeklődési területemre koncentráljak, ez pedig a biztonság és a védelmi politika. Gondoljunk csak még egyszer bele, hogy milyen az európai védelmi stratégia, illetve a globális védelmi stratégia. 2016-ban hogy nézett ki a világ? Akkor egy dolog nagyon fontos volt. A keleti partnerség országai ekkor kerültek egy tető alatt összefoglalásra. Ezek az országok az Orosz Föderáció agresszivitásától szenvednek. Ukrajna, nagyon nehéz reformokat vezetett be. Különben is nehéz helyzetben volt, és a mi feladatunk pedig az, hogy ezeket az országokat segítsük, támogassuk bátorítani kell, hogy folytassák ezt az utat. És ezt az ukrán polgároknak is meg kell mutatni. Néha nagyon nehezek a reformok, ám feltétlenül szükségesek. Hogy igazi koalíciót kovácsoljunk a keleti partnerség országai között és hogy közelítsék, meg, hogy megközelítsék a mi fejlettségi szintünket. Még egy országot szeretnék eh, megemlíteni, Grúziát. Grúzia ország. És nagyon nagy nehézségek előtt áll. A politikai helyzet feszült, és eh, Grúziát mindenképpen támogatnunk kell. Be kell vallanom, hogy aggódom hiszen a grúz társadalom talán a legnyugatibb, legantlantibb lakosság a keleti partnerség országai között. A helyzet még mindig nagyon nehéz. Fontos, hogy támogassuk ezt a két országot. Ukrajnát és Grúziát hiszen nagyon-nagyon fontos hozzájárulást nyújtanak a biztonságukhoz. És fontos lenne megadni nekik a társulási perspektívát. Hiszen nagyon fontos szerepet játszanak a gazdaság, illetve a biztonság és védelmi politikában. És most a Moldáv köztársaságra térek át. Fontos, hogy ezek az országok a globális biztonsághoz is hozzájárulnak, a mi biztonságokhoz. Nagyon fontos szerepet játszanak, és ezt a szerepet el kell ismernünk. Nagy nyomást kell tennünk, illetve nagy nyomásnak vannak kitéve ezek az országok. Gondoljunk Belarusra, nem szabad elfelejteni a többi országot sem. Igenis, a belarusz társadalom mellé kell állnunk. Most nem szeretnék túl sokat beszélni, hogy most Azerbajdzsánra vagy Örményországra is kitérjek, de ezekben az országokban is nehézségek vannak. Megpróbáljuk őket minél közelebb hozni az Európai Unióhoz. Segítenünk kell nekik, hiszen nehézségekkel küzdenek. Köszönöm szépen. Néhány felszólalási igény van. Először Kányét asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék Petras Asztrávicsúsznak gratulálni a kiváló jelentéshez, amely igazából a téma minden szempontját felöleli. Nem szeretném megismételni azt, amit a többiek mondtak, de néhány aspektusra szeretnék koncentrálni, amelyek szerintem nagyon fontosak. Egy hete Uglava, a grúz ellenzéki vezető pedig letartóztatásra került, és ismét megvádolták. Vanoram Bisvili, korábbi miniszter, pedig kiszabadult. A grúz eseményeket figyelve gondoskodnunk kell arról, hogy ne legyenek olyan esetek, mint Uglava esete. Szeretném aláhúzni, hogy nagyon alaposan figyelemmel kell kísérnünk a demokrácia állapotát a keleti partnerség országaiban. Tudjuk, hogy mi történik Moldovában, ahogy Anna Fotiga és a többiek is említették, aggódunk, hogy Grúziában a demokrácia helyzete rosszabbodik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezek az országok pénzügyi támogatást is kapjanak. Tehát ne csak technikai előfeltétei legyenek az európai segítségnek, de igenis politikai kritériumokat is kell szabnunk, hogy az országok betartsák a demokratikus értékeket, és hogy meglegyen a politikai akarat, hogy a demokratikus értékeket végre is hajtsák. Miért aggódom ennyire? Hiszen mi, az Európai Unió, azt szeretnénk, hogy demokratikus, stabil szomszédok legyenek. Fontos az, hogy meglegyen a rendes demokrácia, tehát az ellenőrző demokrácia, ahol a választásokon dől el, hogy kivezeti az országot. Húsz éve körülbelül volt egy kifejezés, amit sokat használtak, és az Európai Uniónak pedig ezt igenis fenn kell tartania a keleti partnerség országaival, és ez a tough love, ez a kemény szeretet. Tehát ez azt jelenti, hogy keménynek kell lennünk, amellett, hogy segítünk ezeknek az országoknak, Grúziának, Ukrajnának, Moldovának és a többieknek. egyre közelebb kerül a 2020-as csúcs, és szeretném remélni, hogy ez a jelentés hozzájárul majd a csúcs sikeréhez, ez a csúcs pedig új dinamizmust visz a keleti partnerségbe. Itt világos politikai víziók kerültek megfogalmazásra a hosszú távú keleti partnerségi politika tekintetében. Köszönöm. Köszönöm a javaslatait. Most Kubilius úr kap szót. Köszönöm szépen. Én az Erones delegáció tagjai is vagyok, és ez pedig a stabilitással foglalkozik, és természetesen így foglalkozunk a keleti partnerséggel is, amennyire csak lehetséges. Nagyon jó a jelentés, Egyetértek vele. És gratulálok Petras Ausztravicsusnak, kollégámnak, litván kollégámnak. Amit szeretnék elmondani az az, hogy esetleg tárgyalhatnánk arról is, hogy hogyan lehetne mélyebb akcentusokat helyezni ebbe a politikába. A következő évtized nagymértékben függ majd attól, hogy mennyire vagyunk racionálisak és kreatívak a keleti partnerségi politikánkban. Az Európai Uniónak van egy átalakító képessége, és ez pedig nagyon fontos számunkra, mert a keleti partnerség országait európai típusú demokráciákkal kell átalakítani. Ez pedig a mi képességeinktől is függ, hogy megmutassuk azon országok lakosságának, hogy milyen ez az életforma. Pillanatnyilag remélem, hogy ez hamar elmúlik, de pillanatnyilag nem tudunk világos nyelven partnerségi perspektívát kínálni a keleti partnerség társadalmainak. A vízummentesség például a mézes madzag volt a többi számára, és sajnos nincs ennyi, nincs annyi átalakító képességünk, amennyi szeretnénk. De nagyon fontos meghallgatni a keleti partnereinket. És fontos hogy létrehozzuk azokat a fórumokat, ahol meghallhatnak minket. És aggódunk néhány esetben is, de differenciálni kell. Három ország, három társult ország, amelyekkel társulási megalapodást kötöttünk, haladnak, előre haladnak, és egyre több európai elvet ültetnek át világos nyelvezeten. És egy nagyon fontos levi, levelet szeretnék most bemutatni. December 5-én írták alá Pozsonyban tavaly, és a grúz, a moldáv és az ukrán külügyminiszter írták alá. És itt a differenciálás elvét hangsúlyozzák. És az Európai Unió plusz három keleti partner közötti dialógust kellene erősítenünk, és itt sokkal részletesebben is haladhatnánk. Egyre több érvnek kell érezhetőnek lenni, felfoghatónak az emberek számára, hogy érezzék, hogy szükség van a reformokra olyan országokban, mint Moldovában, Grúziában és Ukrajnában. Úgy gondolom, hogy mi, ami oldalunkról ambiciózusabbnak kell lennünk, hogy bemutassuk, hogy mit veszthetnek, hogyha nem folytatják a reformokat. Másrészt azt is látnunk kell, hogy a többi ország, mint Örményország, Belorusszia és Azerbajdzsán hogyan maradhat benne a keleti partnerségi politikában. Természetesen látjuk, hogy Oroszország szeretne csatlakozni a három előbb említett országhoz, és van ez a haladó partnerség, ahogy én nevezem ezt, új mézes madzag lehet az országok számára. Milyen eszközeink vannak? Szeretnék néhány ilyen eszközt említeni, ezek benne vannak a jelentésben. Gratulálok, de én több részletet szeretnék. Például a jelentésben szerepelnek a következő. milyen támogatási csoportokat lehet létrehozni Grúzia és Moldova számára például, e, illetve érdemes lenne, és én ezt javaslom, hogyha a következő e, évtizedről beszélünk, akkor az új pénzügyi eh, eszközök kidolgozásáról is beszéljünk ezen országok támogatására, és azt is nézzük meg, hogy hogyan lehet az Európai Unió tapasztalatát, a nyugat-balkáni tapasztalatát felhasználni a keleti partnerség országaival, az interkonnektivitás agenda például a beruházási platformok, stb. stb. Ez eh, valóban egy olyan nyelvezet lenne, ami nekem tetszene ebben a jelentésben. Köszönöm szépen, Kobénius úr. Bázeszkú úr szeretne hozzászólni utolsóként a vitában. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne néhány megjegyzésem. Először is kivételesen jó jelentést látunk itt. Nincsen túl sok hozzáfűzni valóm, de azért megpróbálok néhány gondolatot felvetni. Például meg kell erősíteni elkötelezettségünket a keleti partnerség konszolidációja témájában. Ezt a partnerséget konszolidálni kell különböző módokon. Például Egy politikai víziót kell indítanunk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan, milyen ösztönzőket tudunk adni ezeknek az országoknak. Például a, a vízum liberalizáció nagyon stimuláló hatással van ezekre az országokra, de gondoljunk egy másik lépésre, hogyan lehet még előrelépni. Annak érdekében, hogy elérjük a, hogy, hogy teljesíteni tudjuk az ígéreteinket, meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, ami jól működött, és mi az, ami tényleg sikerre viszi ezeket az országokat. Erősíteni kell a biztonsággal kapcsolatos párbeszédet. Nézzük meg az első három országot, Moldova, Grúzia és Ukrajna. Mindegyik mindegyiknek van területi vitája az Orosz Föderációval. A valóságban, hogyha a biztonsági problémák, amely például az Oroszországból induló hibrid háborúkra vonatkoznak. Hogyha ezeket komolyan veszük, akkor miért nem adunk nekik lehetőséget arra, hogy együttműködjenek velünk az ezen veszélyek elleni harcban például, a hibrid háború indítása, a cyber támadások indítása. Meg kell próbálni partnernek maradni velük. Végül a pénzügyi eszközök koordinációját tekintve E, ezeket a forrásokat a kulcsfontosságú infrastruktúrára kell koncentrálni, hogy összekapcsoljuk ezeket az országokat. Az interkonnektivitás megvalósuljon, az energia, a közlekedési infrastruktúra, illetve a digitális társadalom e, keretében. Ez valószínűleg arra fogja stimulálni őket, hogy szorosabb kapcsolatban álljanak az Európai Unióban. És mondanék is egy példát. Dodon. A Dodon ez olyan kifejezés, amely, amelyel egy orosz barát politikusra utalunk Moldovában. Mivel azonban az Európai Unió újra kezdi azt a pénzügyi programot, amit Moldovával, Moldovára hozott létre, a Dodon nem zavarja azokat a folyamatokat, amelyek beindultak Moldovában. Még az orosz barát vezető, egy orosz barát kormány is előre tud lépni európai módon. Köszönöm. Thank you, that's very interesting. Uh, Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes uh, megjegyzés volt. Arról tájékoztat hallottak, hogy a DG Neil itt van, Lawrence Merid, keleti partnerség, illetve intézményépítés osztályvezetője. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és erről a fontos témáról, a keleti partnerségről egyeztethetek önökkel. Köszönöm Ausztravicius úrnak a jelentését és meg tudom erősíteni, hogy az Európai Bizottság és az EKS részéről számunkra ez mindenképpen prioritás a júniusi csúcs találkozó előkészítésében. Fontosnak tartom ezt a vitát az Európai Parlamenttel. Nagyon röviden, nagyon sok minden elhangzott már, Májustól októberig volt egy konzultációs folyamatunk. Köszönjük a parlamentnek is az inputot. 200 hozzá szólás volt a civil társadalomban, tagállamokból, mm, úgyhogy elég jó alapunk van arra a javaslatra, mert a főképviselő és alelnök be fog mutatni márciusban a csúcs találkozó előkészítéseként. Ami a konzultációt illeti, úgy tűnik, hogy az Európai Unió 2015-ös szomszédságpolitikának felülvizsgálata az mindenképpen jó dolog, nagyobb differenciálásra van szükség, Sokat kell dolgozni azon, hogy a partnerek is magukénak érezzék a folyamatot, ezen folytatódik a munka. Úgy, érz, úgy érezzük, hogy a legutóbbi brüsszeli csúcs találkozón egy, egy világos agendát tudtunk elérni, és ez mindenképpen pozitív, illetve a rugalmasság, a különböző finanszírozási intézmények, task force -ok együttműködése fontos lépés. A konnektivitás, az irányítás, a biztonság, az emberek közötti kapcsolatok erősítése a fontos témák. Nagy előrelépésre tettünk szert a konnektivitás területén, az emberek közötti kapcsolatok erősítése eh, területén, a biztonság eh, terén még eh, szükség van további előrelépésre. A klímaváltozással, klímaváltozásra jobban kell koncentrálni, illetve a nemi témák kérdésére. Emellett fontos az eddigi sikerekre építeni. Többen említették a rezilienciát, eh, mint keretet, nem csak a gazdasági rezilienciát, hanem a demokratikus intézményi klíma rezilienciát is, eh, mint eh, egy elfogadható keret fontos elemeit ahogy a jelentéstövő ezt nagyon ékes szólóan megfogalmazta, igyekszünk ezek figyelembevételével felépíteni a keretet. Köszönöm szépen, Marta Vitrikovska eh, van itt az EKZ részéről, a keleti partnerség eh, csoportvezetője Tessék, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ma részt vehetünk ezen a vitán a csúcs találkozó előkészítésében. Az Európai Parlament eh, ajánlás tervezetének vitáján. Köszönöm szépen a jelentés bemutatását, illetve a vita, a vitát. Sok dolog elhangzott már. Az előttem szólók, illetve az elődöm Lorenz Meredith által elhangzottak, elmondottakat csak megismételni tudom. Ez a csúcs találkozó június 18-án lesz a tervek szerint Brüsszelben és azt várjuk, hogy az keleti partnerség 2017-es sustrálkozója óta elért elő, előrelépéseit vizsgáljuk meg az Európai Uniós tagállamok, partnerek jelentős erős részvételével, és a jövőbeni prioritások, hosszú távú prioritások meghatározása is fontos szerepet játszik, ahogy már elhangzott. Múlt évben egy strukturált konzultációs folyamatot indítottunk, egy reflexiós folyamatot a keleti partnerséggel kapcsolatban 2020-on túl. A mi perspektívánkból két fontos dolgot kell eh, említeni a közös nyilatkozatban ezt felvetjük, és ez a közös nyilatkozat ez most van előkészítés alatt, március 18-án kívánjuk elfogadni. A keleti partnerség világos sikert jelent gazdaság, kereskedelem, konnektivitás és emberek közötti kapcsolatokban. További előrelépésre van szükség a, a jogállamiság, a média, a civil társadalom, területén, a korrupció elleni harc területén. Együttműködési pillérek eh, szempontjából vannak tehát előrelépések. 2020-ra 20 konkrét célt határoztunk meg, és mérhető célokat az architektúra is eh, továbbra is érvényes. lejegyezzük a véleményeket, a hozzászólásokat, és ezek helyet kapnak a keleti partnerségről szóló következő kommunikációban, eh, amelyet eh, egyébként a júniusi csúcs találkozóra készítünk elő. Köszönöm szépen Pietra asszonynak. Most itt az ideje, hogy a jelentéstevőnek adjuk vissza a szót Petrus Austravicsiusnak. Tessék, kérem, reagáljon az itt elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak, főleg az árnyék jelentéstevőknek. A nagyon értékes és releváns hozzászólásaikat és javaslat, javaslataikat. Valóban a ma délelőtti vitából azt szűröm le, hogy a politikai feltételrendszer ezt használni kell, ezt nem szabad elfelejteni, hiszen egyenlőek közötti partnerséget akarunk építeni, és ez hogyan lehet, hogyha nem egyértelmű politikai feltételek alapján dolgozunk. Másodszor valóban nem szabad korlátozni az újdonságok bevezetését, pénzügyi eszközök, programok, együttműködési platformok, stb. Egy dolgot nem szabad azonban elfelejteni. Nem szabad, nem, nem kell olyan keretet létrehozni, ami csak a keleti partnerségi országokra működik, vagy azokra érvényes. Talán meglévő eszközöket, poliszikat, programokat kell kiterjeszteni, és őket, a keleti partnerségi országokat meghívni, hogy vegyenek ebben részt. Például a zöld megállapodás. Én nem támogatom azt, hogy egy külön zöld megállapodást kössünk a keleti partneri országokkal. Az Európai Unióban van egy átfogó megközelítés, és a keleti partnerségi országokat arra kell ösztönözni, hogy ebben vegyenek részt és persze vegyük figyelembe az ő pénzügyi lehetőségeiket, beruházási lehetőségeiket, de nem kell semmilyen külön struktúrát létrehozni a keleti partnerségi országoknak, ezek nem speciális esetek, hanem egyenlőek olyanok, mint mi, nekik is teljesíteniük kell bizonyos célokat. Végül pedig, elnök úr, ami a keleti partnerség jövőjét illeti, nem szabad félnünk a keleti partnerségi jövőbeni sikereitől Úgyhogy az együttműködési szándékunkat ki kell terjeszteni. A keleti partnerségi országok nem csak szomszédok, ők partnerek. És hogyha azt látjuk, hogy ez most éppen beindult, 2009-ben ugye a lengyel elnöksége beindult, ez egy nagyon jó javaslattal, remélem, hogy 2030-ra elégedettebbek leszünk az eredményekkel, illetve a keleti partnerségi országok integrációs státuszával. Köszönöm szépen, köszönöm a záró megjegyzéseit. Ne, ennyi, nem tudom, a zöld megállapodásba való csatlakozást a keleti partnerségi országok büntetésnek vagy jutalomnak érzik, ebben nem vagyok biztos. Köszönöm szépen ezek, ezeket a nagyon érdekes javaslatokat, megjegyzéseket. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje február 26, e, ezt megpróbáljuk esetleg kiterjeszteni, erről tájékoztatni fogjuk a kollégákat, amint erről döntés született. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. A következő az egyéb kérdések, nem tudom, hogy van-e valakinek felvetése, úgy látom, hogy nincs. A következő pont az elkövetkezett ülésekről szóló tájékoztatás, március 16 itt Brüsszelben, és március 17-e szintén itt Brüsszelben. Ezeken a napokon fogunk üléshezni. Köszönöm szépen a részvételt, és az ülést bezárom.